nagyon fontos volt ez a téma, de az izgalom a teremben annak köszönhető, hogy Kairóval közvetlen videó kapcsolatban kerülünk egy-két percen belül, illetve itt a stúdióban is van egy vendég előadónk, tehát a következő részt az Emberi Jogi Albizottság, illetve a Külügyi Bizottság elnökli, két társelnök lesz, Provera úrnak megadom a szót, ő lesz az egyik alelnök, de ezen kívül a másik delegáció elnöke, Mário David, urat, és megkérem arra, hogy jöjjön ide föl a pódiumra. Egy perc szünet következik, és aztán folytatjuk az ülésünket. Mr. Noor? Ah, yes, yes, yeah. I hear you. I, I must say I'm very, very pleased to see you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 I'm sitting here with uh, two colleagues, Mr. Provera, Vice President. Pro, Provera urat üdvözlöm, és David urat, a, a másik delegáció elnökét. Nagy örömmel várjuk, hogy rövid besz, röviddel a sikeres forradalmat követően halljuk beszámolóját. Az EU delegáció videolinket hozott létre Kajróban, és tulajdonképpen ő is itt van, jó? Ayman úr, úr is itt van a stúdióban, illetve a Kajróban, a stúdióban. Van-e más? Provera úr, és valaki más esetleg szólni kíván bevezetőként, mielőtt a vendégekhez szólunk? Jó. A társelnökök kérnek szót a vita elején. Akkor megadjuk a szót, mint egy 6-7 percre Mutasze úrnak, a Kajrói Emberi Jogi Tanulmányok Intézetének elnöke, és az Euró-Mediterrán Emberi Jogi Hálózat tagja. Nagy megtiszteltetés, hogy beszélhetünk benne. Feliatiónak adom meg a szót 5-6 percre. you very much indeed for this invitation. Köszönöm szépen a meghívást, és szeretném először is elmondani, hogy milyen nagy örömre, örömünkre szolgál, hogy ennyi időt fordítanak az Európai Parlamentben az egyiptomi emberi jogi és demokráciaépítési kérdésekre. Valóban történelmi pillanat ez Egyiptomban. Az egyiptomiak új demokratikus társadalmat akarnak felépíteni egy olyan országban, ahol nagyon hosszú és példanélkül álló hatalom ért véget. Meg akarjuk változtatni a helyzetet. Szeretném azzal kezdeni, hogy röviden aktualizáljam a jelenlegi, vagy elmondjam, hogy mi a helyzet, és elmondom, hogy az emberi jogi szervezetek eh, hogyan vélekednek az egyiptomi átmeneti helyzetről. A legfontosabb eh, gondolat, amelyet a parlament elé szeretnénk tárni, az az, hogy minden pozitív lépés ellenére, amelyet eddig a katonai tanács eh, tett a demokratikus rendszer kialakításának célja érdekében a politikai légkört a bizalomhiány és a gyanú uralja. Intézkedésekre van szükség, amelyeket el kell fogadni ahhoz, hogy garantálható legyen a fenntartható és igazán plurális fenntartható társadalom, demokratikus társadalom. Jelenleg alkotmányos bizottságot nevezett ki a, a hadsereg, és két nappal ezelőtt a alkotmányos módosítások csomagját nyújtották be. Ezek a módosítások bizonyos mértékig korlátozzák az elnöki hatalmat, és bizonyos normákkal próbálják a szabad választásokat garantálni, de fenntartják az, auto, az, az egyiptomi elnök uralkodói hat, autoriter halalmát. Új alkotmányra van szükség Egyiptomban, amely átalakítja az egész rendszert. Erről a, a, az uralmi rendszerből egyfajta parlamenti demokratikus rendszeré alakítja át, amelyben a különböző hatóságok között az országban a fékek és ösztönzők rendszere működhet. A bizot, a bizottság tehát egy új eh, elnöki választást kíván kiírni, bár ezt a bizottságot, a választási bizottságot az alkotmánybíróság fogja vezetni, akit, amit kit mellesleg még Mubarak elnök nevezett ki. Tehát ez a, a, ez a bizottság nem biztos, hogy megfelelő lesz, és ez is kétségeket vet fel a választási folyamattal szemben. De a bírói felügyelet a választások fölött azonban már jó lépés a megfelelő irányba, de a nemzetközi megfigyelőkre igenis szükség van a következő választásokban is. A választói törvényeket módosítják, de eddig még nem kaptunk semmiféle hírt arról, hogy milyen irányban. Az átmeneti kormány bevont különböző szereplőket, bár a, a, a Mubarak pártiakat, aki a az igazságügyi miniszter és a gazdasági miniszter a, a közvélemény ellenőrizte, ellenezte továbbra is fenn, a, távol kell tartani a Mubarak rendszer korrupt képviselőit az új rendszertől, az átmeneti időszakot tisztán kell tartani. Ennek érdekében a munkáltatók az állam és magánszektorban különböző mozgalmakat szerveztek, annak érdekében, hogy a munkavállalók bérük és munkakörülményeiket javíthassák. A a kö, az emberi jogi csoportok a kormányzatnak bizonyos szárnyait ö, ö, elfogadhatatlannak tartotják. Az ifjúság és kapcsolat és katonaság közti kapcsolatot az erőszak végletes alkalmazása a múlt pénteki eseményekkel kapcsolatban aláásta a tüntetőket, sztrájkolókat feloszlatták. Ők azért tár- demonstráltak, hogy a jelenlegi miniszterelnököt elbontsák, és demokratikus lépéseket tegyenek az országban. Azok, akik felelnek az incidensért, azokat sajnos nem vonták felelősségre, bár magát az incidenst elítélték. A közbizalom helyreállítása rendkívül fontos, a katonai tanács azonban nagy valószínűleg nem az a, de, az a demokratikus intézmény, amely ezt meg tudná tenni. A katonai tanács működés működése nem átlátható és nem demokratikus. Az egyiptomi civil társadalom javaslata egy alternatív átmeneti projekt vagy terv, melynek célja az, hogy az a leköszönő rendszer autoriter pilléreit eh, kitépje a gyökereiből, és eh, a lakosság számára aktív választási lehet, részvételt biztosítjon. Nagyon fontos ez Egyiptom számára, mert csak így tudunk a politikai rendszer változásaival párhuzamosan demokráciát építeni. Itt pedig bemutatom azt a kiadványt, amelyet az emberi jogi szervezetek fogalmaztak, az egyiptomi ifjúsági koalíció verzióval együtt a képviselőknek szívesen átadom. Ez a memorandum három utat javasol. Az egyik az egy átmeneti, a második a jelenlegi ügyek átmeneti kormányra való bízása, a harmadik pedig a Mubarak rendszer örökségével foglalkozna. A az átmenet, a meghatározott idejű átmenet nem elegendő ahhoz, hogy demokratikus választások és parlamenti áll, bonyolodjon le, és parlament álljon föl. Ehelyett azt szeretnénk, hogy elvessük azokat az egészséges magokat, amelyek biztosítják azt, hogy az elkövetkezendő parlament és elnök a reform folyamatot kézben tudja tartani. Az egyéves átmeneti időszak véleményünk szerint sokkal alkalmasabb lenne az átmenet nyílt és polgárbarát lebonyolítására megfelelő intézményekre van szükség az átmeneti kormány mellett, amelyek során teljesen, amelyek, amelyben teljesen semleges személyek jelenének meg, akik élvezik az egyiptomi nép teljes bizalmát, és egy közös katonai civil vezetésre is szükség lenne. Ezt különböző egyiptomi vezetők mondják, hogy egyfajta hatalommegosztás jót tesz az ország átmenetének. Így lehetne egy új alkotmányos rendet kidolgozni. A messze menő jogi reformokra is szükség van ahhoz, hogy a politikai pártok, nem kormányzati szermek, szakmai szakszervezetek, médiatörvények munkája megfelelőbb legyen. Biztosítani kell azt, hogy a választások ne a a hat hónapig ki meghatározott szükségállapot törvényei szerint történjenek meg. A Mubarak rendszer örökségeben a legfontosabb a, a biztonság. Jelenleg a kormány nem hajlandó a biztonsági rendszert módosítani. A, a, nagyon fontos pedig, hogy a katonai és rendőrségi biztonság visszanyerje a lakosság bizalmát. Ezen kívül független korrupciót felszámoló folyamatra van szükség, beszámoltathatóság érvényesítésére az átláthatóság és a korrupció ellenes harcban. Az emberi jogi jogsértések, amelyeket január 5-e óta elkövettek, ezeket mind fel kell tárni, és szankcionálni, csak így lehet a megbékélést és a beszámoltathatóságot elérni. Ajánlásom a parlamentnek az, hogy sürgesse az átmeneti kormányt arra, hogy az átmeneti időszak politikáit áttekintse, valamint azért, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság kövesse nyomon az átmeneti folyamatot, és konzultáljon a civil társadalommal, ezek között a fiatalok koalíciójával, és pozitív ösztönzőkkel segítse a kormányt arra, hogy e, kötelezettségvállalásait jó hiszemben valósítsa meg, egészséges, fenntartható demokratikus rendszer alakuljon. Thank you very much, uh, Mr. Martas El Fegi. Köszönöm szépen. Nagyon határozott üzenetet kaptunk öntől. A civil szervezeteket meg kell hallgatni az átmeneti időszakban, és az Európai Uniónak támogatnia kell ezt a civil társadalmi üzenetet, illetve hangot. Most pedig a kairói stúdióhoz fordulok, és Ayman Nur urat kérem meg arra, hogy a helyszínről mondja el a véleményét, különösen az emberi jogi kérdések, valamint a demokrácia kérdéseit illetően az átmeneti időszakra vonatkozóan. Nagyon jól ismerik Nur urat, hiszen nem csak hogy egy elnöki választás jelöltje volt, de egy pár éven keresztül politikai fogoly is volt, és ezért a bizottságunk szoros kapcsolatot ápolt vele. Núr úr, hogyan látja a helyzetet a helyszínről? Eh, eh, eh, Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek és az Emberi Jogi Albizottságnak, amelyek mindig és továbbra is támogatták és támogatják ügyünket, nézeteinket, szempontjainkat, annak érdekében, hogy ismertessük az egyiptomi helyzetet. És ilyeténképpen más információval is rendelkezzenek, mint azzal, amit a rezsim korábban terjesztett. Hálás köszönetünk az Albizottságnak és az Európai Parlamentnek, mert Önök is hozzájárultak az én kiszabadulásomhoz, négy éven át voltam börtönben, úgyhogy ma eh, élőszóban is szeretnék azért köszönetet mondani. Vannak részleges fenntartások a valósággal és az események alakulásával kapcsolatban, azzal a eh, munkával, amelyet a fegyveres erők legfelsőbb tanácsa kifejt, számos fenntartásom van minden katonai eh, rezsimmel szemben, minden katonai rendszerrel szemben, amelyik a, a hajlandó eh, a hatalmat átvenni. Mi civilek vagyunk, és minden erőnkkel azon küzdünk, hogy egy civil kormányzat jöjjön létre. Szeretnék néhány megjegyzést tenni a fegyveres erők legfelső tanácsa hat hónapot szán az átmenetre, és úgy gondoljuk ezzel kapcsolatban, hogy a hat hónapos időszak túl rövid. Ennek következtében egyre inkább félünk attól, hogy ez a hat hónapos időszak nem lesz elegendő ahhoz, hogy me- megfelelő munkát végezzünk. Úgy gondolom, hogy a fegyveres erők legfőbb tanácsa, vagy legfelső tanácsa a kézben tartja a helyzetet, saját kezében tartja a helyzetet, tárgyal a muzulmánokkal és a többi egyiptomi partnerrel annak érdekében, hogy koherens projektet dolgozzanak ki. A hat hónap, amely előttünk áll, rendkívül rövidnek ígérkezik, szeretnénk elmondani, hogy fontos nekünk ez a hat hónapos átmeneti időszak, de úgy gondoljuk, hogy másfél évre, legalább másfél évre volna szükség ahhoz, hogy az átmenet megfelelő alapokra helyeződhessen, és a politikai pártok is ugye marginalizálódtak, a, a társadalom szélére szorultak. Az időszak túl rövidnek látszik ahhoz, hogy a különböző partnerekkel interakcióba lépjünk, hát sokan be voltak tiltva a néppel, az utca emberével is szeretnénk megfelelő kapcsolatokat fenntartani. És a fegyveres erők legfelső tanácsa Egyiptomban különböző közleményeket adott ki, amelyek pozitívak voltak, egyes vonások ugyanakkor még mindig negatív hatással vannak. Szeretném pontossá tenni, pontosítani, hogy hát ez Elfediri kollégám elmondta, hogy új alkotmányra is szükségünk lesz. Úgy gondolom, hogy a fegyveres erők főtanácsa, vagy legfelső tanácsa egy bizottságot kell, hogy létrehozzon az alkotmány megváltoztatására, méghozzá alapvető megváltoztatására, és a különböző húzavonáknak ilyen módon véget kell vetni. 30 éven át némaság uralkodott Egyiptomban. Elmondjuk, hogy hat, hogy ha hat hónapot mondanak, ez nem hisszük, hogy elegendő lenne az átmenet megvalósítására. A szükségállapotot nem szeretnénk, hogyha valósággá válna, és úgy gondoljuk, hogy a kormány adjon egy kicsit több időt arra, hogy az összes résztvevőkkel, összes párttal, összes csoporttal konkrét javaslatokat dolgozhassunk ki. A választások után, amelyeket reményeink szerint a következő hónapokban kitűznek, úgy gondoljuk, hogy, hogy egy alelnököt is ki lehet nevezni, aki az elnök funkcióit látná el, mint egyéb demokráciákban, és azért is hogy teljes mértékben szakítsunk az elmúlt 30 évi időszakkal, amit átéltünk Egyiptomban, a Mubarak korszakban. Egy másik reklamációnk, és másik ajánlásunk az, hogy olyan törvényeket vezessünk be, amelyek lehetővé teszik új pártok megalapítását, például az Árád pártot, ahogyan önök is tudják, a társadalom szélére szorították, marginalizálták, pénzügyi problémákkal küzdött, miután a költségvetését embargóval sújtották, zárolták és elvágták a finanszírozási forrásait. Úgy gondoljuk, hogy a fegyveres erők legfelső tanácsa a falig szorította ezeket az erőket, és legalábbis másfél éves időszakra volna szükségünk annak érdekében, hogy a következményeket láthassuk, és hogy észszerű javaslatokat tehessünk, és ezekbe bevonhassuk az összes partnereket, akik az átmenetben jelentős szerephez juthatnak a demokratizálás folyamatában. A világnak ezen a részén erőszakos, gyors átalakulások, váratlan átalakulások mennek végbe és gondolkodási időre, egyáltalán időre van szükség ahhoz, hogy elgondolkozhassunk, és, és megadhassuk a szükséges válaszokat a felmerült kérdésekre. Nem szabad a dolgokat elhamarkodni. Még szeretném azt is elmondani, hogy változásra vágytunk, és a változás megérkezett, megérkezőben van. Nem szabad haboznunk ebben a vonatkozásban, és szeretnék, szeretném megismételni, hogy a, a nyugat számára nyújtott kép, amelyet a rendszer adott, teljes mértékben hamis, és úgy gondolom elérkezett az idő arra, hogy kimondjuk, hogy az extremizmus és a fundamentalizmussal kapcsolatos félelmek teljes mértékben elhibázottak és alaptalanok voltak. A rendszer hozta létre ezt a szélsőséges irányzatot, úgy gondolom, hogy a nép megválaszthatja a maga saját képviselőit, amely, akik méltóak a népképviseletre, és többséghez juthat. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlament minden tagjának, képviselőjének és az Emberi Jogi Albizottságnak annak érdekében, azért, hogy érdeklődik az egyiptomi helyzet iránt, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a helyzet bonyolult, problémák is felmerültek, de nagyon közeli jövőben döntésre visszük a helyzetet, és megoldjuk a kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Núr úr. Az egész parlament önt hallgatja, önnel van, és pontosan ezért ülünk itt közösen a külügyi bizottsággal. Az Emberi Jogi Albizottság ennek szerves részét képez, illetve itt van a MASREG delegáció is két társelnökünknek fogom megadni a szót. Tisztelt kollégák, azt javaslom, hogy a felszólalásainkat két percre korlátozzuk, különben nem kapunk majd további információt a vendég előadóktól. A külügyi bizottság alelnökének adom meg a szót két percre. Köszönöm szépen, én is köszönettel tartozom az előadóknak. Az AFET bizottság nevében azt mondhatom, hogy nagyon jó áttekintést adott a jelenlegi helyzetről, illetve átmenetről. Mindannyian nagy reménységeket főztünk az egyiptomi nép mobilizálódásához, és az eredmény, ez a mobilizálódás rendkívüli volt. Vannak kihívások, vannak objektív nehézségek, és úgy gondolom, hogy kérdéseket is teszünk fel magunknak, hogyan segíthetjük az egyiptomi népet e- e- ebben az átalakulási folyamatban a demokrácia irányában. Ugyanakkor magam is szeretnék kérdést feltenni. A résztvevőknek, Núr úrnak is. A kérdés a következő, Núr úr, amit felveszek. Hogyan tervezik hogyan képzelik Európa és a nemzetközi világ segítségét, támogatását? Hogyan, mivel tudjuk mi segíteni és támogatni az egyiptomi népet? A támogatás különböző módon értelmezhető. Úgy is fel lehet fogni, hogy a segítség, a támogatás a demokráciához való hozzájárulásunkat jelenti, de a segítség, a támogatás beavatkozást is jelenthet. Ezt nem biztos, hogy Egyiptom részéről és a hatóságok részéről köszönettel fogadja. Uh, Köszönöm szépen, és a másik delegáció elnökének adom meg két percben a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Jó napot, jó estét, kedves kollégák, jó estét, Nuris úr! Örülök, hogy beszélhetünk. Egy gyakorlati kérdésem van és aztán egy politikai jellegű. A gyakorlati kérdés, hogy teljes mértékben értem, amikor több időt kér a különböző pártok felkészítéséhez, a választásokra, de nem hallottam még arról, hogy hogyan bízhatunk a regisztrációknak, a választási szabályoknak. Van-e új olyan szavazói lista, amit elkészítettek. A nemzetközi megfigyelők jelenléte a választásokon valóban fontos lenne, mi is úgy gondoljuk. A második dolog az, hogy a Reutersből, Reuterstől láttam február közepén egy hírt, egy interjúra, amelyet ön a libanoni tévének, az Ázsadinek adott. Ebben azt mondja, hogy a a izrael békeszerződést kellene, békeszerződésre vonatkozó tárgyalásokat újra kellene indítani. Ezt elmondanám, mit, gond, mit jelent a katonai vezetőktől azt hallottuk, hogy az izrael való békeszerződés hatályban marad. Szeretném tudni, hogy pontosan mire gondolt, amikor ezt említette és mi az Arab Liga békekezdeményezésével kapcsolatban a véleménye. Az interjúban úgy láttam, hogy azt mondta, hogy egy ilyen jellegű újra tárgyalt szerződés Izraellel egészen biztos, hogy népszavazás tárgya kell legyen. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, David elnök úr. Többen kérnek szót. Felolvasom a listát, és aztán megadom a szót a kollégáknak, és ha valaki még nem kér szót, akkor azt kérem, hogy most tegye meg. I have Mrs. Carmen um, uh, Romero Lopez. Um, um, I have uh, Mr. Salafranca, Mrs. Lunacek, Mr. Tanok, Mr. Deva, Mr. Van Orden. So anybody still... Aki rajtuk kívül még szeretne felkerülni a hozzászólók listájára, most tegye meg. Moniz asszony. Két perc. Köszönöm, elnök asszony a szót. A mai napon igazi paradigmaváltás tanúi vagyunk a arab világ politikai megszerveződése vonatkozásában. Valóságos forradalom, új leosztás van bekövetkezőben, nem voltak államcsínyek, nem volt iszlám beavatkozás. Gratulálok önöknek mindehez. Remélem, hogy dicsőségre viszik, dicsőséges megoldással fejezik be ezt a forradalmat. Politikai módon mi a helyzet? Hogyan lehet tervbe venni új irányítást olyan politikai pártok részéről, amelyek még, még nem is léteznek, még meg sem alakultak, ahogyan ön elmondta. Egyesek több mint 30 éve nem vettek részt a politikai életben. Más pártoknak óriási nehézségeik vannak. Tehát hogy lehet a politikai életet helyreállítani? Talán muzulmán testvériségnek is van ehhez hozzászólni valója. Hogyan gondolják átstruktúrálni a civil társadalmat, és politikai ki átalakítani ezt a jelenleg elég formátlan tömeget. A katonai főtanács is felelősséget vállal, de hát alkotmányreformra és egyéb megoldásokra is szükség van ehhez. Köszönöm. Romero Alves asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék a magam részéről közvetet mondani Egyiptomban Núr úr úrnak, aki az emberi jogi hálózat képviseletében Egyiptomból szólt hozzánk, és néhány érdekes információval szolgált. Megragadom az alkalmat, és én is felteszek kérdést a helyzettel kapcsolatban, ami az önök országában kialakult, valóságos fordulat következett be, nehéz, de ugyanakkor érdekes helyzet. Tudjuk, hogy a megtorló hatalom nem tűnt el teljesen, és azt is tudjuk, hogy a kormány amely uralni akarja az átalakulást, nem legitíme, mert tá- igaz, hogy tárgyalások alapján jött létre, de nem bírja az alkotmányos támogatást, és nem biztos, hogy megfelel a nép óhajainak. Ilyen formán ennek a kormánynak csak korlátozott a legitimitása, választásokra is szükség van, és valóságos alkotmányra. Úgy gondolom, hogy a kormány alkalmas arra, hogy egyfelől a hadsereggel, másfelől a társadalom élő erőivel tárgyalásokat kezdeményezzen annak érdekében, hogy egészséges átmeneti időszak következzék be. Szabad választásoknak kell bekövetkezniük az emberi jogok tiszteletben tartásával, és lehetővé tenni Európa számára, hogy alkotmányt hozzanak létre. Azt hiszem, hogy ez a kulcsa a helyzetnek. Más szóval, a kormány, amely még nem teljesen legitim, milyen mértékben élvezheti a tárgyalások folytán mindazok támogatását, akik szerephez juthatnak az ország leendő demokratikus életében? egy alkotmányozó időszaknak kell bekövetkeznie, amely nem biztos, hogy rövid lesz. Spanyolországban több mint három évre volt szükség a diktátor halála után, hogy a 78-as alkotmányt létrehozzák. Úgyhogy párhuzamosan a biztonságot is garantálni kell, ennyit akartam elmondani. Thank you, Mrs. Köszönöm, Romero López asszony. Szelefranka úr. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék kérdést föltenni a két meghívottnak. a Romero asszony is elmondta, az átmenet során alkalmasnak látszik annak érdekében, hogy a stabilitást az országban garantálják, hogy széles nemzeti konszenzusra törekedjenek, amely lehetővé tenni, ugye legalábbis néhányan közülünk jártunk Tunéziában, ugye ott is volt lemondás a kormány részéről, a stabilitást mindenképpen garantálni kell annak érdekében, egy demokratikus folyamat észszerű időszakon belül diadalmaskodhasson. El kell kerülnénk, hogy a lakosság egyes körei ellene forduljanak a demokratikus folyamatnak. Núr úr, szeretném megkérdezni, hogyan képzelik el a folyamatot? Alkotmányozó nemzetgyűlést akarnak összehívni az alkotmány kidolgozására, vagy pedig úgy gondolják, hogy elnökválasztást kell mielőbb kiírni? annak érdekében, hogy az elnök hívja az urnákhoz a polgár, az állampolgárokat. A másik kérdésem az, szeretném tudni, hogyan fogják fel az Európai Unió szerepét mindebben. Az Unió segítsége, támogatása hasznos lehet. Eston asszony elmondta, hogy támogatni kívánjuk a folyamatot, egyes egyiptomi polgárok meghatározó szerepet játszottak az átalakulásban. Úgy gondolják el, hogy az Európai Uniónak az átmenetben, a demokratikus átmenetben és a választások lebonyolításban bizonyos tapasztalatokkal bír, gondolják el, hogy ezen a területen is elfogadják el az Európai Unió segítségét, vagy gazdasági segítségre gondolnak, például az Európai Beruházási Bank hitelnyújtása révén gondolják-e, hogy alkalmas volna bizonyos kereskedelmi előnyöket biztosítani az önök hazája számára? számára. Következő kérdésem az átmenet politikai stabilitására vonatkozik. Lunacek asszony, köszönöm. Thank you. I would also like... Köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani mindkét előadásért, és gratulálok önnek, mindazoknak, akik békésen harcoltak a forradalomért Egyiptomban, nőknek, férfiaknak, akik ezt elérték, Szeretnék köszönetet mondani ezért. Több kérdésem is van. Az egyik, hogy szervezetük és a mozgalmak, amelyek most alakulnak, hogyan látják, hogy azok a nők, és akik a férfiakkal együtt harcoltak a folyamatban, a változásnak is lényeges részei maradnak. Mert ugye nagyon gyakran láttuk a korábban azt, hogy a nők ugyan a harcnak részesei voltak, de aztán félreptették őket. Hallottam az Alkotmányozó Szakbizottságban azt, hogy jelenleg nincsenek nők. Ez ott ez így van, vagy, vagy, vagy változtatnak ezen, vagy mi a tervük? Egy egyiptomi politikustól, aki jelenleg Berlinben él, azt hallottam, hogy a, a meglévő nem kormányzati szervekre vonatkozó törvény lehetővé teszi, a, illetve azt teszi lehetővé a civil társadalom számára, hogy bármit, a, bármilyen forrásos csak a kormányon keresztül jusson hozzá. Mit szeretnének tenni, mit tehetnénk mi a mm, civil szervezetekért, hogyan működ, hogyan jöhetne létre a civil társadalom, hogyha minden a kormányon keresztül valósul csak, valósulhat csak meg, e, hogyan gondolják, hogy ez elindulhatna, vagy működhetne, mit tegyünk ezért. Nor úr említette, hogy másfél éves átmeneti időszakra van szükség. Ez mintha hosszú lenne. Persze értem önt, a pártok és az összes többi szervezetnek szüksége van arra, hogy felálljon, megszerveződjön. De talán elmondaná azt, hogy miért másfél évben gondolkozik. Köszönöm. Köszönöm én is. Jelzem, hogy két előadó volt, és biztos vagyok abban, hogy Árti úr is örül, örömmel válaszolna kérdésekre. Tenak úr a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szívből köszönöm a, a forradalomnak, és üdvözlöm a forradalom kezdeti e, eredményeit, és reméljük ez demokráciához e, vezet. Mario Dávid úr megjegyzéseire utalnék, amikor a Kamdévidi béke megállapodást e, tette fel kérdésem, valóban ez stabilizálja a, a a régiót, és hogyha a Hamas kezébe kerülne a, a határmenti területek, akkor nyilvánvalóan attól az izraeliek nagyon félnének, és 1979 óta persze, hogyha a szuezi csatornán újra átmehetnének, akkor az az önök szempontjából nagyon nagy lenne, de Izrael úgy érezné, hogy ez az ő biztonságát veszélyeztetni. Igenis meg kellene fontolni egyrészt az Európai Unió nevéről, másrészt pedig a, a többi ország nevéről, hogy hogyan lehetne fenntartani mégis a békét El Elfogadom, hogy a hat hónap rövid, és Baradáz úr egy évet kért, másfél éve, nem tudom, több időre van szükség, ez bizonyára a, dem, a demokrati, demokrácia hiányt, a vákumot valóban meg kell tölteni. Nagyon fontos, hogy minden fél felálljon és érdekeit képviselhesse. Hogyan látják az Európai Unió, Nyugat, az Egyesült Államok és más demokráciák, hogyan tudják a szekuláris pártokat segíteni az önök országaikban, tehát a világi pártokat eh, ahhoz, hogy pluralista társadalom legyen, nem pedig csak a, a katonai eh, zsarnokság és az iszlámizmus között legyen választási lehetőség az egyiptomi fegyveres erőkkel kapcsolatban fennáll-e a veszélye annak, hogy az AK párt előtt Törökországhoz hasonló országá váljon Egyiptom. Tehát vannak-e garánsai az államiságnak a nyugati értelemben? Az utolsó talán provokatív kérdés, de jó szándékkal teszem fel. Az egyiptomi katonai erők és a kormány miért nem tesz többet azért, hogy a líbiai demokratikus erőket segítsék, hiszen ott az őrült Kadafi tömegmészárlásokat hajt végre. Ezen az önök esélye arra, hogy Líbia sokat szenvedett népével szolidárisak legyenek. Köszönöm. Deva úr. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az egyiptomi közvetítőknek. Nos, úgy gondoljuk, hogy a történelem válaszútján vagyunk, demokratikus arab muzulmán állam létrehozása, amely a globális békéhez és prosperitáshoz járul hozzá, de hogyha nem sikerülnek a dolgok, vagy rosszul indulunk el, akkor óriási rombolás és hatalmas zavar vár ránk. Ahogy most itt ülünk, nagyon sok minden Látjuk, hogy mennyi minden van Norán úr kezében és kollégái kezében. A demokráciához intézményekre van szükség, civil társadalomra, a jogállamiságra, szabad sajtóra, független bírói karra, politikai pártokra, és hogyha mindez a helyén van, akkor beszélhetünk tisztességes és szabad választásokról, amelyeket független megfigyelők követnek. Norur kollégái ezeket, és kollégái ezeket az alapvető pilléreket eh, hogyan kívánják létrehozni. Mielőtt ezek nincsenek meg, ne, eh, ne lépjenek túl gyorsan, ne legyen az, mint más országokban, amelyeket túl gyorsan készítettünk. Hagyják meg a szükséges időt. Köszönöm, Deva úr csak egy percet és 12 másodpercet vett igénybe, és ezt javaslom a többi kollégának is, hogy maximum másfél percre korlátozza hozzászólását. Van úr a következő. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Noran úrnak is. Igen, tiszteletre méltó az a szerep, amelyet Egyiptomban a nagyobb demokrácia érdekében folytatott harcban betölt. Tulajdonképpen néhány dolgot megismétlek, amit már felvetettek. Két dolog a belső helyzetre vonatkozóan, mivel eh, a központi rendőri szerveknek eh, a becse rendkívül alacsony, eh, mit mondhat az egyiptomi jogról és rendről? Vajon működik-e a rendőrség és a bírói kar és az igazságszolgáltatás? Déva úr is érintette a következőt. Az új politikai pártok létrejöttének milyen lehetőségei vannak? Annak, hogy az emberek megfelelően részt vegyenek a demokratikus politikai tevékenységekben, a választásokra kellő időben felkészüljenek. És a külső kifelé mutató kérdések mit tehet Egyiptom a saját civil polgárainak segítsége érdekében, akik Líbiából próbálnak menekülni, és mit fognak tenni a saját határaikra nehezedő nyomással szemben. izrael kapcsolatban hadd vesem én is fel, hogy valóban fel akarják mondani a nemzetközi megállapodásokat, ezek között a, az izraeli békeszerződést is. hát mondjam, hogy még akár, ha ez, itt indulnának el, akkor igazából a nagyon szűkös forrásokat adnának át a katona, katonaságnak, hogy felfügg, felkészüljenek egy izraeli konfliktusra. Köszönöm szépen, Geller úr, más perc, másfél percben. Uh, Köszönöm szépen azt hiszem, hogy Közép- és Kelet-Európából érkezők jobban érthetik és oszthatják is azokat a változásokat, amelyek Egyiptomban és más arab országokban zajlanak. Véleményem szerint a felelősséget is meg kell osztanunk, már ami a múltat illeti, hiszen az önök üzenete az az, hogy nem szabad az önkényuralomra hagyatkozni, Stabilitásra és demokráciára van szükség, ezt kell kiépíteni. Kérdésem a következő. Hogyan kívánják a szociális és gazdasági problémákat kezelni, különösen a munkanélküliségre gondolok? Több millió munkahelyre van szüksége a fiatal generációnak a modernizáció érdekében. Második kérdésem pedig a kisebbségekre vonatkozik. Vannak-e arra vonatkozó tervek, hogy gyakorlatban megvédjék a kisebbségek egyenlőségét, illetve érdekeit, a kopok érdekeit? Thank you, Mr. Killam. Now, Mrs. Bosk. Köszönöm szépen, Boszkurtól következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bevezető szavakat is. A következő kérdésem van. Óriási tömegek vonultak az utcára a jobb jövő érdekében, fiatalok, a jobb oktatásért, nők. Önök az ellenzékből hogyan látják ezt a jobb jövőt? Mi az, amit nem, azt tudjuk, hogy mit nem akarnak az emberek, de mit akarnak ezek a fiatalok, ezek a nők, hogyan vehetnek majd részt a jövő, Egyiptom jövőjének megfogalmazásában, a, dem, a demokráciára, a diktatúrából demokráciára való átmenetben, hogyan akarják ezt megvalósítani, és mit vár el Európától? Thank you very much, Mrs. Boskord. And now last... Köszönöm szépen, Boszkurt asszony, és Wagner asszony kapja meg a szót végül. Köszönöm szépen. Én is tisztelettel adózom, és csodálattal adózom az önök munkája előtt. Nagyon röviden. Meg tudná említeni azt három pontban, hogy mit vár az Európai Uniótól? Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen. És most pedig elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor is 13 kollégától jó kérdéseket hallgat, hallhattunk. Azt hiszem, hogy két központi téma van ezekben a kérdésekben. Hogyan lehet megbizonyosodni arról, hogy demokratikus és legitim lesz az átmenet, illetve a másik, milyen lehetősége van arra, hogy egy aktív civil társadalmat partnerré alakítsunk a politikai folyamatokban. Nagyon sok egyéb kérdés is hallottunk, például a nőkre vonatkozóan, illetve az Európai Unióra vonatkozóan az Európai Unió készen áll arra, hogy támogatást nyújtson. Azt javaslom, hogy Núr úrnak adjuk meg először a szót. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy öt percre, és utána útteszelt Dárti úrnak 3-4 percben. Lehetőségünk lesz majd arra, hogy folytassuk ezt az eszmecserét az AFET következő ülésén. Füle úr és Minimon úr is részt vett eh, az előző üléseken. Núr úr, önnek adom meg a szót. يعني الحقيقة أنا عندي 13 سؤال المفروض أن أنا أجيب عليهم في 13 kérdést tettek föl, és arra ö, számítanak, hogy 5 perc alatt válaszolni tudok mindegyikre. Ez körülbelül 30 másodperc kérdésenként. Nem nagyon hiszem, hogy ö, erre tökéletesen ö, képes vagyok, de igyekszem. Ami az Európai Unió támogatását illeti, több kérdést tettek fel ezzel kapcsolatban, Camp Daviddel kapcsolatban is. Ugye ez rendkívül gyakran betődik fel ez a kérdést. Amit rólam elmondtak, az nem pontosan igaz. Újságokban lehetett olvasni ilyeneket. Én az, e- pontosan az ellenkezőjét mondtam, azt mondtam, hogy Egyiptom tiszteletben fogja tartani nemzetközi kötelezettségeit, beleértve a Camp Davidi megállapodást is és úgy gondolom, hogy a Camp David olyan megállapodás, amelyet 30 évvel ezelőtt kötöttek, termé természetesen ugye figyelembe kell venni a demográfiai és geopolitikai változásokat, amelyek azóta bekövetkeztek, de a megállapodásokban olyan elemek vannak, amelyek változásokat irányoznak elő, mint például, amin mi is keresztül mentünk az igazságos békében hiszünk, és a, abban is, hogy a civilek és a demokraták veszik át a hatalmat. A modernizálódás irányába fogunk elindulni, ami Kem Davidet illeti, vagy a választási törvényt. Nem gondoljuk, hogy a jelenlegi választási törvény megfelelő volna a demokratikus átmenet céljából. E, e, komoly kérdés, ez teljesen helytálló, hogy, fe, helytálló, hogy felvetették. Egy e, választási nemzeti bizottságot kell létrehoznunk, és új választási törvényt kell kidolgoznunk. 6 millió egyiptominek egyszerűen nincs szavazati joga pillanatnyilag, és egy katonai szabály, illetve törvény is érvényben van, amely minden minden jelöltnek előírja, hogy nem lehet más nemzetiségű. Úgyhogy jelentős változásokra van szüksége. Ahmed Dezui úr, aki Nobel-díjas, nem egyiptomi állampolgár, tehát nem is jelöltetheti magát. Ami az én általam képviselt politikai pártot illeti, 99 nappal a jelöltetésem előtt kellett intézkednünk, hát bizony elfogott a félelem, kérdéseket kellett föltennem magammal kapcsolatban. Most másfél év állhat rendelkezésünkre. Gondolom, hogy új pártok alapításában számíthatunk az Európai Unió támogatására. A kormány nem legitim, nincs semmilyen legitimitása jelenleg a mi kormányunknak. A kormányt Mubarak nevezte ki, és Mubarak eltűnt a politikai, néz, politikai szintérről. Az egy inkább egy átmeneti technokrata kormány, szakértői kormány megalakítását tartanánk helyesnek, és nem gondolom, hogy jó volna ennek a kormánynak az uralkodása alatt elnökválasztást tartani. Kategorikusan elutasítjuk, hogy ebben a helyzetben politikai választásokat tartsunk, ami az alkotmányt illeti. Eh, ugye alapvetően át kell alakítani az alkotmányt, alkotmányozó bizottságra van szükség annak érdekében, hogy eh, az elnöki tisztséggel és a parlament szerepével kapcsolatban új megállapításokat tegyen, eh, a mai alkotmányos elvekhez kell igazítani a mi alkotmányunkat, modernizálni kell, a lehető legnagyobb mértékben kívánunk támaszkodni az Európai Unió tapasztalataira a változások során. Igen, szilárdan az a véleményünk, hogy a stabilitás a demokrácia következménye, és demokra- stabilitás nem jöhet létre demokrácia nélkül. És ugye felvetődött, hogy milyen módon képzeljük el politikai vagy pénzügyi módon az Európai Unió támogatását. Igen, pénzügyi és politikai támogatásra egyaránt szükségünk van az Európai Uniótól. A változás nem jöhet létre egyik napról a másikra. Ha nem változunk, ennek káros következményei lehetnek nem csak Európára, hanem a régióra és a periférikus régiókra is, hogyha az a változás amelyet szívünkből óhajtunk mindannyian, nem következik be, akkor reménytelenség fogja el az embereket. Több lesz, fokozódik a terrorizmus, a terrorizmus exportálódik majd, különösen a régió többi részére, jelentős gazdasági problémáink vannak, és itt is fel kell kötnünk az alsó nemünket, hogy ezt meg, ezeket a kérdéseket megoldjuk. Az utolsó kérdésre is válaszolok, amelyet egy parlamenti képviselőnő tett föl, hogy ugye egy-kettő-három milyen kérdésekben várjuk az unió támogatását. Nem akarunk, nem, nem szankciókra várunk, hanem ösztönzésekre a modernizálódás irányában, a haladás irányában kívánunk előre haladni óriási volt a korrupció 30 éven át, három évtizeden át. kigényeljük az önök tapasztalatát, valós támogatását a politikai pártok kialakításához. Pénzügyi támogatásra is rászorulunk. A civil társadalom is például a nők helyzetének megváltoztatása érdekében az önök támadás, támogatására van szükség a politikai pártok újra bevezetésére Egyiptomban, arra, hogy a választásokat a lehető legátláthatóbb módon tudjuk megszervezni, hogy átalakítsuk a politikai pártok jelenlegi működését. Pontosan ezekre a tapasztalatokra van szükségünk. Valós partnerkapcsolatra van szükség közöttünk, partnerkapcsolatokra, az emberjogi kérdések megerősítésére Egyiptomban. Valós segítségre van szükség emberjogi vonatkozásban az önök részéről a kisebbségvédelem szempontjából, a koptok védelme szempontjából, a, a nemek egyenlősége szempontjából, a, a nő kérdésben. A nők egyébként a, a régi parlamentben is, ö, ö, ugye hamis parlamentnek, álparlamentnek nevezzük, képviselve voltak. Ugye, a, ugye há, mindössze három képviselőnő volt a több száz képviselő közül. Úgy gondoljuk, hogy az egyiptomi asszonyoknak minden képességük megvan arra, hogy, hogy Egyiptomot képviseljék, még a koptok részéről is. Úgy gondolom, hogy túlléptem a rendelkezésemre bocsátott öt percet. Ugyanakkor remélem, hogy még találkozunk, méghozzá hamarosan, annak érdekében, hogy ezekről az elgondolásokról, elképzelésekről elbeszélgethessünk. Egyébként többet kell gondolkodnom más válaszokon is, amelyeket a feltett kérdésekre adtam. Uh, Köszönöm szépen, Núr úr. Most pedig három percre megadom a Kairói Emberi Jogi Intézmény képviselőjének a szót, aki nagyon értékes hozzászólásával gazdagította a mai ülésünket. Ami a biztonságot és a stabilitást illeti, úgy érzem, hogy a biztonság veszélybe kerül, hogyha az átmenet nem megfelelően zajlik. Magasok az elvárások, és hogyha ezeket nem sikerül teljesíteni, akkor mindenki csalódott lesz, depressziót tapasztalunk. Akkor visszatérünk a 1952-höz. Fontos tehát, hogy megfelelően használjuk ki az időnket. A részvétel és az, a bevonás rendkívül fontos két alapelvük, gondolok itt többek között a nőkre. A bizottságban nincsenek nők, a női kérdésekkel nem foglalkoznak most az átmeneti időszakban. A keresztényeknek is vannak aggájaik, például a vallás és az állam kapcsolatát illetően. Hogyha ezeket a kérdéseket nem oldjuk meg az átmeneti időszak során, akkor egy új átmeneti időszakra, egy más átmeneti időszakra lesz szükség, amely részvételen és bevonáson alapul. A civil társadalmat a régi szabályok kötik, a régi politikai szabályok, itt nem tudom, hogy ez, ennek keretében a civil társadalom hogyan tudja nyomon követni a választásokat. Nem lesz megfelelő választási megfigyel, megfigyelés, tehát fontos, hogy a civil szervezetek hozzáférhessenek a választási folyamatokhoz. Ugyanakkor biztonsági reformra is szükség van, hiszen nem eh, bízom a jelenlegi biztonsági szolgálatban, hogy ők kiveszik a részüket a választási reformban, tehát a biztonsági ügynökségek reformjára van szükség, és ehhez szükséges, hogy olyan személyiség kerüljön elő, aki élvezi a közvélemény bizalmát. Köszönöm. Very much, uh, Mr. Köszönöm szépen. Mondja az elnök, és most pedig örömmel mondhatom, hogy egy teljes óránk állt arra, hogy röviden beszéljünk az egyiptomi helyzetről. Szeretném megadni a szót a MASEB delegáció elnökének nagyon röviden, azért, mert egy nagyon drámai üzenetet kaptunk a líbiai nagykövetségtől itt Brüsszelben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, egy üzenetet kaptunk, egy írásos üzenetet Farhat Mohamed úrtól, aki itt van közöttünk, aki a líbiai nagykövetség első titkára, a következőt mondja, részt vettem ebben a, ezen a meghallgatáson. Libia nincs rajta a napirenden, mégis a libiai nép üzenetet szeretném átadni. Szükségük van az önök támogatására, azaz a mi támogatásunkra, és azt kérik önöktől, hogy emeljék föl szavukat, szavukat a brutális rezsim és a libiai nép elnyomása ellen. Azt kéri tehát a libiai nép, hogy karoljuk fel őket, és álljunk ki mellettük. So, um, thank you, Mr. Provera. Thank you, Mr. Köszönöm szépen Provera úrnak és Dávid úrnak, mindenkinek, hogy részt vettek. Le kell, hogy zárjam az ülést, és és szeretném megköszönni a tolmácsoknak, hogy kiváló munkát végeztek. Köszönjük. Nagyon rövid szünet és újra feláll, felállunk a külügyi bizottság zárt ülésére. Kérem mindenki hagyja el a, hely, a termet, aki nem vesz részt.